So hezké odpoledne, kolegové. Denní zasedání pokračuje. Vidím, že se hlásí. Jó napot kívánok, tisztelt kollégák! Folytassuk a plenáris ülést. Roma Belőr úr kér szót. Ügyrendi kérdést, tessék, megadom a szót. Merci, euh, c'est tout juste pour... Köszönöm. Csak megosztanék egy információt önökkel. Ez egy új jelenség, A nyugati Szaharában több mint 12 ezer nő és gyerek kell, hogy elköltözön az otthonából, és sátrakba lakik, mert így tiltakoznak az életkörülmények ellen. Azért mondom ezt ma el, mert a marokkói rendszer erőszakos fellépései aggasztóak. Kérem, hogy lépjünk fel annak megfelelően, hogy hogyan alakul a helyzet. Köszönöm. Thank you. We'll take it account. Köszönöm szépen. Figyelembe vesszük ezt a megjegyzést, amely ügyrendi kérdésként hangzott el. A nyugat-szaharai térség, a marokkai, marokkói kérdés nem tartozik a ma délutáni napirendi témák közé, de minden esetre feljegyeztük a hozzászólását. És ezúttal a tegnapi ülés forgatókönyvét elfogadjuk, hogyha nincs ellenvetés tehát amennyiben nincs ellenvetés, akkor ezt elfogadottnak tekintjük. Nézzük a következő napi rendi pontot.